Én csak köszöntök mindenkit. A... Köszöntöm azokat a petíciós, petíciót benyújtókat, akik most érkeztek meg. Nagyon örülök, hogy látom önöket, és remélem, hogy türelemmel viseltetnek irányunkban, ugyanis néhány formalitásnak eleget kell tennünk még először a szakbizottságban, Először is a jegyzőkönyvet kell elfogadnunk. A július 11-i jegyzőkönyvet minden szakbizottsági tag megkapta. Olybá vehetem-e, hogy a jegyzőkönyvet elfogadtuk? Úgy tűnik, hogy igen. Nincs semmilyen elnökségi tájékoztató pontom jelen pillanatban, és nincs egyéb rendi pont sem. Azonban nagyon sok mondani valónk van a koordinátori ülés eredménye kapcsán. Számos petíciót felveszünk a novemberi napirendre, azzal a feltétele, hogy van egy bizottsági reakció, illetve lesz reakció a bizottságtól. A koordinátorok napirendjén is szerepeltek ezek a petíciós számok, ami az eltűnt, spanyolországi eltűnt csecsemők témáját illeti két petíció benyújtott is meghívtunk, a határokon átnyúló aspektusát ennek a témának figyelembe kell venni, úgyhogy az Egyesült Királyság is érintett. Ezen kívül a koordinátorok megállapodtak abban, hogy Emilio Rally ombudsman meghívják a novemberi ülésre, illetve megbeszéltük a szakbizottsági munkálatokat a következő hónapok kapcsán, mielőtt lejárna a mandátumunk, és egy prioritást élvezőt témalistát is összeállítunk, amelyre, amelyek kapcsán követő munka szükséges januártól áprilisig, és a koordinátorok a prioritásukat rögzítik az október 8-ai következő ülés megelőzően. Ezen kívül a koordinátorok megállapodtak az ütemterben is, az éves jelentés, tehát az ombudsman éves jelentés 2017-es évre a plenáris ülés már decemberben napirendre tűzi ezt a témát. A megtámadott felebezett ajánlások a 0387-es kivételével lezárultak. Ami a B pontokat illeti, egy írásos anyag fogja az eredményeket részletezni, és a, ami a meghallgatást illeti, ezzel kapcsolatban is eszmét cseréltünk, a következő októberi ülésen fogunk erről véglegesen határozni. Ezen kívül a koordinátorok úgy döntött, kértek, hogy december 17 ét 18-ai balidorai tényfeltárói tényfeltáró látogatás meg lesz tartva, illetve Péter Jakim, a néppárt koordinátora is részt vesz ezen, örömmel jelentem ezt. Ezt már megerősítette a részvételét, megerősítette már a delegációk portáján, illetve a tanács és a bizottsággal az ICI rendelete kapcsolatban folynak a tárgyalások, és a 10 negyes cikk kapcsán Predár úr lesz az új előadó, Valesza urat helyettesítendő. A nemzetközi konferencia november 27-én lesz, és tudomásul vettük a frissített programot, és ezzel kapcsolatban múlt csütörtökön került ez nyilvánosságra, illetve a 48-as valenciai légszennyezettségi pet- petícióval kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy nyitva hagyjuk ezt a petíciót és a spanyol kormánynak küldünk ezzel kapcsolatban levelet. Ez a koordinátori ülése kapcsolatos tájékoztatón volt. A következő napi rendi pont egy szavazás lesz, egy bizottsági és tanácsi határozat a határokon átnyúló vitákban a Jugendamt, vagyis az ifjúsági hivatal szerepéről. Az SND és az EFDD kérésére a koordinátorok úgy döntöttek, hogy határozatot hoznak, mégpedig júniusban. Most ez a szöveg nyilvánosságra került, és mindenkit felkérek arra, hogy küldjön módosítókat. Szeretném elmondani, hogy a koordinátorok már hoztak döntést, miszerint ez a szöveg csak angol verzióban lesz elérhető, annak érdekében, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot. Ez azt is jelenti, hogy minden módosítót angolul lehet kizárólag beküldeni. Remélem, hogy mindenki szorosan együttműködik velünk annak érdekében, hogy megszülessen a kompromisszum a lehető. Legtöbb kompromisszumra törekszünk, hogy világos legyen az üzenetünk a plenárison. Ebben a szakbizottságban a szavazás október 9-én lesz, és a módosítók határideje javaslatom szerint szeptember 28-a péntek ami egy kicsit hosszabb határidő, mint amit eredetileg bejelentettem. Két nappal meghosszabbított határidőről van szó, és ennyit szerettem volna erről elmondani. Most pedig szeretném ezt szavazásra bocsájtani. What we actually are voting on. Hi, Roberta. Szia, Roberta. Konkrétan miről is szavazunk? Ki támogatja és ki ellenzi a szöveget? Ki támogatja a szöveget? S&G. A szocialisták. Zöldek. Nem hiszem, hogy elektronikus szavazásra szükség lenne. És ki ellenzi? Tartózkodás? A néppárt. Rendben, akkor mindannyian támogatjuk a szöveget, és mint említettem, tetszés szerint lehet módosítókat beküldeni, pedig szeptember 28-áig, ami jövő péntek. Ki szeretne ehhez hozzászólni? Virginie, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Határidő kapcsán lehetséges-e az, hogy a módosít módosítókat, módosítók határidejét meghosszabbítsuk október 1 ugyanis ez egy nagyon fontos állásfoglalás mind a szakbizottságnak, mind a, a petíció benyújtóinak, és szeretném kihangsúlyozni, hogy a jogalkalmazás, a gyermekek jogainak védelme mindig komoly probléma, és ezért nagyon fontos lenne, hogy egy olyan állásfoglalások legyen, amely a lehető legcélra vezetőbb. hogyha most a határidőt kitoljuk, nos, már így is meghosszabbítottam ezt. Adhatok még több időt, természetesen, de akkor a plenáris veszélyeztetjük, tehát ez az önök döntése akár egy-két héttel vagy egy hónappal is elhalaszthatjuk. Ez akkor a decemberi plenáris, vagy a januári. Én csak október 1-ig szeretném ezt elhalasztani, azért, hogy az az hogyha közvetlenül az interneten módosítunk, akkor felgyorsítjuk ezt. Tehát itt egy eredetileg 26-ában gondolkodtunk, de aztán az, az volt a javaslat, hogy legyen 28-ára, hogyha tovább hosszabbítjuk, nem tudom, hogy a titkárság erről mit gondol. És a következőt döntöttük el. A szakbizottsági szavazás november 9-ére terveztük eredetileg, de hogyha nagyon-nagyon sok módosítót szeretnének benyújtani a tagok, akkor lehetetlenség lesz ezt megoldani a titkárságnak, ezt a feladatot. Akkor a plenárisra talán decemberben kerül, de én már most tudom, hogy a decemberi az nagyon-nagyon tele van, a decemberi plenáris napirend, Úgyhogy nagyon nehéz ezt a titkárságnak, de hogyha csak hogyha néhány módosító lesz, akkor rendben van, de hogyha sok lesz, az akkor nagyon nehéz lesz. Ö, jó, akkor legyen a 28-a, de az 84 AM-en keresztül be lehet nyújtani ezeket a módosítókat? ezt, mert ez leegyszerűsítené és begyorsítaná a munkánkat. Ilyen, mert ilyen formában akkor a 28 a realisztikus is maradhat, hogyha így be tudjuk nyújtani a módosítókat. Rendben van. Akkor a következőt tesszük. Október 1 -e, 12 óra, déli 12 óra, és akkor még egész délelőttje is van tulajdonképpen a lényege a kérésemnek az volt, hogy az 84 keresztül be lehet -e nyújtani a módosítókat, mert akkor a 28-a is megmaradhatna, mint határidő. Ez volt a lényeg, amit kérdeztem. Rendben van. Rendben. Október 1 -e, 3 óra. A, a, az 84 keresztül be lehet nyújtani a módosítókat? Ezt lehet három órakor délután, de most nem a napra kérdeztem rá, elnök asszony, elektronikus úton benyújthatjuk-e a módosítókat? Ezt kérdezem már. A titkárság ezt meg fogja próbálni. Akkor a szóbeli bizottsághoz intézett kérdés kapcsán szavaztunk, most folytassuk tovább a szóbeli kérdéseket a tanács? Ki támogatja ezt a kérdést? Ugyanaz a többség, ki ellenzi? A néppárt? Nem. Ki tartózkodik? Akkor ez ugyanaz a többség a szóbeli kérdések kapcsán. Akkor a két intézmény kapcsán, a bizottság és a tanács kapcsán is szavaztunk. The next item is now the resolution. A következő napi rendünk egy állásfoglalás, most egy határozat tervezett benyújtása a következő napi rendi pontunk. Nem tudom, hogy szeretne bárki hozzászólni. Eleonora? Köszönöm, elnök asszony. Az állásfoglalat tervezettel kapcsolatban szeretnék hozzászólni, amelyel most foglalkozik ez a szakbizottság, mert úgy gondolom, hogy ez a szöveg integrálásra szorul. Nagyon fontos, hogy amennyire csak lehet, és amilyen átfogó módon csak lehet, képviseltessük azt az egységes rendszert, amely Németországban létezik a családjog terén. A ö, működését, mert ez rendkívül ellentmondásos kérdés, és érdemes nem mélyebben foglalkozni vele. Ugyanis valójában tényleg egyre súlyosabbak a problémák, amelyeket a petíciókból ismertünk meg, amelyek a parlamenthez kerültek, főleg a nem német szülők tollából, akik egyszerűen borzasztó diszkriminációról számoltak be, amelyet el kellett szenvedniük az olyan eljárások miatt, amelyet az illetékes német hatóságok követnek. A Jugendantét emlegetik itt, eh, és eh, eh, nagyon sok határokon átnyúló problémát vetett ez fel a kiskorúak vonatkozásában. Tehát ami a kiskorúakat illeti, nagyon fontos lenne az ő jólétükre koncentrálni, illetve az Európai Uniós jogokat tiszteletbe tartani. Nem szabad diszkriminációnak kitenni senkit, és teljesen független bíróságnak kell eljárni mindenféle családi esetben. Több mint tíz éve folynak a német rendszer kapcsán nyomozások és a Jugend szervezet vonatkozását illetően. A parlament is képviseli ezt, Megkerestük többször is a német hatóságokat, de sem a parlament, sem a tanács nem kapott eddig semmiféle választ. Megszülettek azok az ajánlások is, amelyeket itt a szakbizottság munkacsoportja fogalmazott meg. 2017 májusában egy részletes dokumentum is tartalmazta ezeket az ajánlásokat. Úgyhogy mindezek ellenére a német hatóságokkal való együttműködés keretén belül olyan helyzetben vagyunk még mindig, ami teljesen paradox jellegű. A statisztikai, konkrét, pontos adatok ellenére ellentmondások élnek, főleg a kiskorúak esetében, ahol legalább egy szülő nem német, és nagyon sok olyan eset is van, ahol a bíró nem vette figyelembe azokat az ajánlásokat, amelyek a Jugendentre vonatkoztak. Az Európai Bizottság továbbra is teljesen formálisan áll ehhez a témához, nem hajlandó részletesen kivizsgálni ezt a helyzetet, Véleményünk szerint pedig ez rendkívül fontos. Ezért az állásfoglaláshoz módosítókat fogok benyújtani. Röviden elmondanám, hogy szerintem melyek azok a pontok, amelyekkel foglalkoznunk kell mindenképpen. A német hatóságok vonatkozásában, amikor a nem német származású szülőkkel kapcsolatban diszkriminációt gyakoroltak. Mindig a német szülő kapja a felelősségteljes gyermekelhelyezési státuszt, hogy csak néhányat említsek itt. Például, hogyha ilyen jellegű probléma merül fel a családtagok között, nem föltétlenül a családon belüli erőszakra gondolok itt. Ezért jogi szempontból fogok részletes módosítókat benyújtani, amelyek remélhetőleg javítanak majd ezen a szövegen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Virzsini. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Ez az állásfoglalás rendkívül fontos, mert nagyon sok jelentőséggel bíró petíció jelentkezett, több mint 300 ebben a témában. Ez is mutatja azt, hogy milyen jelentőséggel bír ez a téma, nem csak a jogi szempontból, hanem az emberek életét érintően is. Mert vannak olyan helyzetek, ahol, megszül, ahol a gyerekek nem találkozhatnak a szülőkkel, a szülők a gyerekekkel, és ez minden érintett számára borzasztó nehéz helyzetet teremt, de nehézséget teremt ez a jog, illetve az igazságszolgáltatás szempontjából is, mert gyakorlatilag a Jugendamt az élen rendszeresen diszkriminációt folytat a jogszolgáltatás is a nem német szülővel szemben. Ez többször is megjelent a petíciókban, amikor Egyszerűen, ami a gyerekek elhelyezését illeti, a német hatóságok nem veszik figyelembe a másik tagállamban hozott jogi határozatot. Pedig a gyermekeket védeni kell, ez minden jogrendszerben így van, az alapjogi kartában is. Pedig születtek már ajánlások is, a munkacsoportok is foglalkoztak ezzel, és a parlament fellépése ellenére szinte semmi nem történt annak érdekében, hogy egyszerűen tiszteletbe tartsák a jogot és a Brüsszel 2-at, amely gyakorlatilag e, alapjogunk része. Tehát nagyon fontos, hogy abban az esetben, hogyha két nemzetiségű e, e, szülő e, elválik egymástól, a 8-as, 10-es cikk értelmében, a, akár csak a 15-16-os cikkek értelmében tiszteletbe kell tartani e, ezeket a jogokat. Ez pedig nem más, mint az Európai Uniós Bíróság joggyakorlata, ez a mi bíróságunk. Ezért évek óta azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy vállalja fel azt a felelősséget, amely terheli, és a Brüsszel 2A rendeletet tartassa tiszteletbe. De évek óta, ami a tagállami jogkompetenciákat illeti, gyakorlatilag olyan választ kapunk, ami ezt nem elégíti ki. Egyszerűen a, az, hogyha hozzászokunk a reménytelenséghez, az sokkal rosszabb, mint a reménytelenség önmagában. A bizottságot emlékeztetni kell tehát arra, hogy az alapszerződések őre, és ne csak felszínesen foglalkozon ezzel a témával. Köszönöm szépen. Elnök. Telefon is living its own life, obviously. Hát nyilvánvaló a telefonom saját életét éli, elnézést kérek ezért. Vannak még további árnyék jelentés készítők is, de nem jelezték, hogy hozzá szeretnének szólni, ezért a bizottság képviselőinek, Lynn eh, asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Or Mrs. Seti, I have... Vagy Seti asszonynak. Döntsék el, melyikük szeretne hozzászólni. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony Valéria Szetti vagyok, én vagyok a koordinátora a Gyermekjogi Bizottsági Osztálynak. A bizottság először is szeretne köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy folyamatosan elkötelezett emellett a téma mellett, és a gyermekek joga mellett kiáll. Ami ezt a három pontot illeti, amely az állásfoglalás tervezetben áll, a bizottság a pontos ellenőrzéssel kapcsolatban és több adatgyűjtést illetően emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy ami a ö, szülői felelősséget illeti, ez nem a, az Európai Uniós jogrendszerbe tartozik, ami a Brüsszel egy rendeletet illeti, a bizottsággal Brüsszel 2-es rendelet 79-es cikkében az adatgyűjtés vonatkozásában javaslatot tett. Mindazonáltal ez nem jelenti azt, hogy minden családjogi kérdésben lefedhető az adatgyűjtés, vagy pedig olyan területen, amely nem tartozik ezen rendelet hatájába. Ami a jó gyakorlatok cseréjét és képzést illeti. Emlékeztetném önöket, hogy létezik egy fórum a gyermekek jogá témájában, ez éves szinten kerül megrendezésre, és nagyon sok meghívottja van, akik foglalkoznak a gyermekek jogaival. Ezt a bizottság szervezi, és a kölcsönös információcsere, képzés, a célja a gyermekvédelmi intézmények és a gyermekekkel foglalkozó szakértők között. A bizottság ezen kívül további szakértői csoporttal ö, foglalkozik ezzel a témával, és ennek is az a célja, hogy a jó gyakorlatokra ö, ö, koncentráljon ezek cseréjére, és minden tagállam képviselője összeül ezen fórumon keresztén belül, hogy a közös témákat megvitassák, beleértve a gyermekvédő szervezetek feladatait. Végül pedig civil és kereskedelmi témájában van egy hálózat is, amelynek keretén belül lehetővé válik az ilyen jellegű eszmecsere, a határokon átnyúló szülői felelősség témájában is. A hálózat önmagában képzést, útmutatást biztosít, elősegíti a bilaterális üléseket, látogatásokat a tagállamok között. Ami az utolsó pontot illeti, illetve a társfinanszírozás és a platform, platform támogatását illetően a családjogi témában a bizottság rá kíván mutatni arra, hogy ami az elmúlt évek folyá- során szervezett rendezvényeket illeti, nagyon sok ö, érintett számára szervezett ö, különböző találkozókat, illetve integrált gyermekvédelmi ö, rendszerekre is felhívta a figyelmet a Justice program keretén belül. A 2018-as javaslati ö, pályázatok vonatkozásában a polgári esetekben érintett gyermekekre koncentráltak. Itt a családi jog keretén belül az együttműködés, esetkezelés voltak a fő témák. Megfelelő eszközök biztosítása, a nemzetközi keretek között való gyermekek elrablása, a határokon átnyúló esetek kezelése terén. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen a tájékoztatást, most pedig megnyitom a vitát a képviselők számára, akik hozzá szeretnének szólni. Péter, szeretne szólni valamit? Ja, ein paar Argumenten noch sagen. Also ich Tulajdonképpen azt szeretném elmondani, mert többször elhangzott a legnagyobb kérdésünk és problémánk, a gyermek jólét áll mindig a középpontban, és a petícióban ez a legnagyobb probléma nem áll ugyanis a középpontban itt a gyerek. Jó lenne, hogyha a gyerekek maguk nyújthatnák be ezt a petíciót, ugye itt pontosan a német Jugendamtról, az ifjúsági hivatalról, vagy szociális intézményről van szó, amelynek lenne, az lenne a feladata, hogy a gyermek jólétet képviselje. A francia kolléganő azt mondta, hogy a gyermekektől megfosztják a szüleiket, de lehet, hogy ez fordítási probléma volt, ugyanis itt alapvetően arról van szó, hogy a szülők visszájkodnak, veszekednek azon, hogy kinél legyen a gyerek, nagyon-nagyon sok esetben békésen sikerül ezeket rendezni, de hogyha arról van szó, hogy az apa vagy az anya kapja a felügyeleti jogot, akkor soha nincs tökéletes megoldás. Aki veszít, az mindig frusztrált lesz, és tulajdonképpen a nemzetközi közvélemény is nagyon-nagyon sokat gondolkozott, foglalkozott már ezzel, vannak nemzetközi egyezmények ezzel kapcsolatban, a gyermekjólét kapcsán is. A gyermek legfőbb érdekét kell ö, figyelembe venni, illetve az, ö, azt az elvet, hogy a gyermek élete hol játszódik le alapvetően de természetesen a szülők visszája kiterjedhet határokon átnyúlóan is, és itt ebben a petícióban is gyakran ilyen esetekről van szó. Vagyis itt gyakran a petíciók benyújtóival szemben sem vagyunk teljesen őszinték, ugyanis mi nem bíróság vagyunk, ez egy jogi kérdés, és gyakran nem járunk el igazságosan, hogyha több éves eljárásban például a szülőknek valami fajta reményt adunk, illúziókba ringatják magukat, az egyik szülő illúziókba ringatja magát, akkor az nem fair. Szerintem jobb lenne inkább, ha őszintén járnánk el ezekkel a szülőkkel, és mondjuk ki azt őszintén, hogy Brüsszelben a bizottság ezekről a kérdésekről nem tud dönteni. Talán ezt kellene tennünk. Eleonora, you just had the floor. Do you still want to take it? We are running. Eleonora, az előbb felszólaltál, még szeretnél felszólalni, akkor csak nagyon röviden. Igen, mert uh, hallottam az Európai Bizottság válaszát, ezért szeretnék hozzászólni, és uh, végül is megint csak ilyen formális választ kaptunk, uh, ezért indítottuk be ezt a folyamatot. Végül is uh, mi azt kérdezzük, hogy itt az Európai Unióban nem tudjuk biztosítani egész Európa szerte a, kiskorúak védelmét, pedig nagyon sok petíciót kaptunk, Németország esetét illetően, a német családjog vonatkozásában, ha nem sikerül garantálnunk a gyermekeink és a következő generációk jó létét, amelyeket most akarunk megalapozni, akkor nem tudom, hogy mi lenne a feladatunk, hiszen az Európai Uniónak ezek voltak a legfőbb alapelvei, hiszen a mi otthonunk ez. Köszönöm szépen. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Od początku... Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Ami ezt az állásfoglást illeti, a gyermekek jogait illetően, az a benyomásom, hogy ez az elképzelés, vagy koncepció, hogy csak az egy oldalt képviseljük, mert nem ismerjük a bírósági határozat okát, nem tudjuk, hogy mi volt a helyzet a családban. A petíciót benyújtó csak az egyik oldal álláspontját ismerteti. Azt nem tudjuk, hogy a másik oldal hogyan látja a kérdést. És már a kezdet kezdetén is úgy gondoltam, hogy tudnunk kell, milyen bírósági határozat született, mi történt az eljárás folyamán, volt-e fellebbezés, És tulajdonképpen rendkívül drámai a leírása az uralkodó helyzetnek, és úgy tűnik, hogy azzal vádolnak minket, hogy nem reagálunk erre. De gyakorta előfordul, hogy az emberek túloznak, amikor leírják a helyzetüket, és talán bizonyos tényeket nem említenek meg, amelyek rájuk nézve nem feltétlenül előnyösek. Nehéz lenne az Európai Bizottságot ilyen formális magatartás miatt vádolni. Az Európai Bizottság nem ö, kezelheti ezt a kérdést érzelmi alapon, mert nagyon nehéz téma, Nagyon nehéz eldönteni azt, hogy ki az, aki végül is megnyeri ezt az egész kérdést. Mindenképpen azt kell megvizsgálnunk, hogy az eljárás hogyan zajlott le, mi a bírósági határozat, mert gyakorta akik a petíciót benyújtják, attól félnek, hogy veszítenek, és kiszolgáltatottak lesznek az eljárás során. Úgyhogy mi csak a drámai leírásokat kapjuk meg, dús, magyarázatokat, ez, ami egyáltalán nem az objektív igazság, és végül is nagyon nehéz a helyzetünk, mert mi nem dönthetünk érzelmi alapon egy gyermek jövőjéről. Köszönöm szépen. Akkor azzal zárjuk ezt a témát, hogy az állásfoglaláshoz most módosítókat lehet majd benyújtani október 1-ig, három óráig. És a politikában is, mint a divatban, a kevés az sokszor többet mutat. Nézzük a következő petíciót, a 10-18-ast. Egy szlovákiai ipari parkban tervezett pirolízis rendszerű hulladék feldolgozó üzemről Párkányban. Okovics Tamás és Zoltai Dániel a petíció benyújtói. Kérem, hogy a petíciót benyújtók figyeljenek egy picit. Sok szeretettel üdvözlöm Önöket, Önöknek adom meg a szót 5 percben, nem egyenként, kettőjüknek, tehát vagy ketten osztják meg az 5 percet, vagy egy valaki szól hozzá 5 percben. Vážená predsedkynia, vážení poslanci. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, Szeretnénk köszönetet mondani azért a lehetőséget, hogy a petíciós bizottság ülésén részt vehetünk, amikor Szlovákiában a Párkány régióban levő helyzetről beszélünk, most pedig, ha megengedik, magyarul folytat. 2017 tavaszán csupán három nap állt rendelkezésre, ennek ellenére közel 8000 aláírást sikerült összegyűjteni a pirolízis alapú hulladékfeldolgozó telepítése ellen. Az EU szabályzata a pirolízis alapú technológiát egyértelműen hulladékégetőként határozza meg. A Green Park Stúrovo sajnos nem BAT technológiájú hulladékfeldolgozó, emiatt komoly negatív környezeti hatást gyakorolna Párkány városára és környezetére. Az EU területén kizárólag BAT technológiájú beruházások a megengedettek. A megvalósítani kívánt technológia működtetése jelentős balesetveszéllyel is jár. Ezzel szemben mik a tények? Párkány és környéke az onkológiai és légzőszervi megbetegedések arányával leginkább sújtott régió Szlovákiában. Párkány egy különlegesen szép tájegység. A Duna, a Garam, az Ipoly, Visegrád, Esztergom és sok más gyöngy. Párkányban nemzetközi hírű a termálvízforrás és az arra épülő turizmus. Párkány és környéke Szlovákia legmelegebb régiója, és a legkiválóbb adottságokkal rendelkezik szőlőtermesztésre. A felsoroltakkal nem egyeztethető össze egy pirolízis alapú hulladékfeldolgozó, mert alapvetően változtatná meg a régió jellegét, tönkretenné különleges adottságait és mindazt, ami gazdaságilag élteti a város és a régió lakosságát. Turizmus, szőlőtermelés, borászat. Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a felsorolt érvek alapján foglalkozzanak ügyünkkel, mert bár még nem működik a hulladékégető, de a befektető mindent megtesz annak megépítéséért. Az Európai Parlament szakbizottságának közbenjárásával szeretnénk megakadályozni a hulladékfeldolgozó megvalósítását, és megelőzni a környezetünkre, valamint életterünkre gyakorolt negatív hatásokat. Jövőképünk, régiónk jellegének és tisztaságának megőrzése a jövő nemzedéknek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Sounds like a very reasonable, mean We want to preserve. Úgy tűnik, hogy ez rendkívül fogós érv, meg szeretnénk az egész régiót őrizni a következő generációk számára. Ön is hozzá szeretne szólni? Parancsoljon. Köszönöm. Szeretném leszögezni, illetve megköszönni azt, hogy a Petíciós Bizottság foglalkozik ezen a számunkra rendkívül fontos ügyel. Hogyha a képre tekintenek egyértelműen látszik Esztergom műemlék környezete, illetve remélem, hogy el tudják olvasni Esztergom ezt a kevéske leírást. Esztergom nemrégiben nemzeti emlékhelyé vált, Esztergom Magyarország első történelmi fővárosa. Ehhez képest hidegzuhanyként ért minket az, amit egy fatális véletlen folytán tudott meg a magyarországi politikum, illetve a magyarországi közélmény, hogy párkányban egy pirolízis alapú égetőt szeretnének létrehozni. Ezen, ezzel az ügyel foglalkozva Esztergom város önkormányzata egy tanulmányt iratott, ami egészen megdöbbentő tartalommal rendelkezik. Idézem, összességében elmondható, hogy a párkányban tervezett hulladékpirolizáló üzemhatásvizsgálati dokumentáció a technológiai szempontból ellentmondásos, a dokumentum valótlan állításokkal teli és erősen hiányos. Abból sem a technológiai biztonsági kockázatai, sem pedig a környezetre gyakorolt valós hatásai nem olvashatóak ki. A még hiányos leírás alapján is egyértelműen megállapítható azonban, hogy a technológia ebben a formában távolról sem felel meg a legjobb elérhető technika Európai Uniós követelményeinek, megvalósítása súlyos környezeti és közegészségügyi kockázatot jelent a pár, jelentene a párkány számára, Eszerumra és környékének lakosságára. Ezzel kapcsolatban a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat, valamint az Esztergom város önkormányzata érintett félként avatkozott bele a szlovák engedélyezési eljárásban ba, illetve a magyar kormány részéről az Agrárminisztérium nyújtott be, beavatkozó félként tudomásom szerint anyagokat ezzel kapcsolatban. Megjegyezném, hogy a 21. Századot talán az elfogadhatatlan, hogy Párkányváros önkormányzata, és itt beszélünk egy többségében magyar lakta területről, úgy oldotta meg ennek az égetőnek a társadalmasítását, hogy, hogy nem közölte ezt az emberekkel, egy A4-es lapon függesztették ki egy fali újságra Párkányváros önkormányzatánál. Egy fatális véletlen folytán tudtuk meg, hogy egyáltalán mm, ez meg fog valósulni, vagy terv van ennek megvalósítása. 17 munkahelyet teremtene tudomásunk szerint a párkányi égető, ezt állítjuk szembe a több, majdnem 8000 aláírásra, ami összegyűlt, valamint a magyarországi politikumnak a ennek ellenzésével szemben. Tehát én ezt elfogadhatatlannak tartom, illetve szeretném kérni a tisztelt bizottságot, hogy mindent tegyen meg, ami módjában áll azért, hogy ez az égető ne épülhessen meg, illetve hát szeretném felhívni ismételten a figyelmet arra, hogy az égető nem felel meg a legjobb elérhető technika követelményeinek. Nem bad technológia. Köszönöm. Thank you very much. Mr. Köszönöm szépen, Csáki úr. Nem. Bocsánat, elnézést kérek. Természetesen először a bizottságnak kellene szót adnom, Miki Elszen asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a petíciót benyújtóknak a képekért, a magyarázatokért. Most el kell mondanom, hogy a környezetvédelmi hatástanulmányi irányelv körébe tartozik ez a projekt. Folyik ennek vizsgálata, és nyilván az érintetteknek lehetőséget kell, hogy biztosítson, hogy tudjanak erről a projektről, és végül, ha a hatóságok engedélyt adnak, jelezniük kell, hogy a közvélemény hogyan vonták be a döntéshozó folyamatban. Tehát ez az első dolog, amit el kell mondanom, hogy folyik a környezetvédelmi hatástanulmány, és csak a döntést követően kaphatják meg az építési engedélyt, illetve ennek a, az égetőnek a működtetését. Tehát folyik még ez a folyamat, úgyhogy be lehet avatkozni, nemzeti szinten a leghatékonyabb módja ennek. Ezen kívül el szeretném mondani, hogy igen, hulladék égetőről van szó, nagyon szigorúak a szabályok, amelyeket tiszteletbe kell tartani, csak ilyen körülmények között lehet működtetni. Nagyon szigorúak a maximális kibocsátási értékek, ez vonatkozik a levegőre, a vízre, a talajra. Úgyhogy ezeket mind-mind figyelembe kell venni ahhoz, hogy ezt működtethessék. Ezen kívül említették a lehető legjobb a rendelkezésre álló technológiákat is. Van egy olyan irányelv, amely ezt írja elő, itt nem egy technológiáról van csak szó, tehát bizonyos technológiát nem erőltethetünk rá senkire, azonban figyelembe kell venniük egy csomó technológiát, amelyek bizonyos kibocsátási szinteket tiszteletbe tartanak, mert azon nem léphetnek túl. A bizottság azon ágazatok számára, amelyeket lefed az irányelv, úgynevező hát végrehajtási ö, konklúziókat dolgoz ki a legjobb technológiák vonatkozásában, amelyek még szigorúbb kibocsátási normákat tartalmaznak, mint amelyek az, ir- az irányelben találhatók. Most folyik ez a munka, és az első tervezetről az jövő év elején az érintettek bevonásával, a tagállamok bevonásával kerül majd ö, megvitatásra, tehát megint csak bevonjuk ö, önöket is ebbe a a folyamatba, és a bizottság az ilyen jellegű égetőkre magasabb, szigorúbb szabályokat fog meghatározni, és a jövő év végén, 2020 elején kívánja elfogadni ezt. Tehát anya említette, még szigorúbbak a szabályok, és a közzétételt követően négy éven belül kell megfelelni ezeknek a normáknak. Mindazonáltal az önök petícióban szereplő égető, ha ebben az időpillanatban még nem működik, akkor azonnal vonatkoznak rá az új, szigorúbb szabályok. Tehát, hogyha az egész folyamat során a megfelelő pillanatban lépnek fel, akkor lesz idejük arra, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy ez az égető nem csak a jelenlegi szabályoknak feleljenek meg, hanem a szigorúbbaknak is, amelyeket most készítünk elő. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most megnyitom a vitát a képviselők számára. Csák úr, parancsoljon! Nicska. Ugye ma hogy Posztolenszki. Szem... Köszönöm szépen, szlovákul szeretnék hozzászólni. Először is nagyon nagyra értékeljük a petíciót benyújtók aktivitását, illetve a bizottság álláspontját, amely megfelelő módon értékeli a helyzetet, és azokkal a technológiákkal foglalkozik, amelyekről beszélünk, illetve azt is elmagyarázta, hogy a jövőben hogyan fogják ezeket értékelni. Miután végig tekintettem az anyagot, öt pontot szeretnék kiemelni. Az első a technológia, illetve a bizottság jövőbeli értékelése. Úgy gondolom, hogy ezt a pontot nem szabad alábecsülnünk. A következő a jelenlegi vagy a jövőbeli joga, jogszabályok kérdése, illetve azok ellentmondása, a harmadik az idegenforgalom, a táj, annak szépségei. Tényleg gyönyörű ez a táj, nagyon sokan látogatnak ide el a világ minden pontjáról. UNESCO világörökség ként kívánják a jövőben kezelni. Aztán úgy látom, hogy a közvélemény és csoportok, bizonyos csoportok érdeke ütközik itt. Szerintem a közvéleményt kell itt támogatnunk, nem a kis befektetői érdekeket. Az ötödik dolog pedig, amit a petíciók benyújtói említettek is, hogy nem igazán folyik megfelelő eszmecsere a hatóságok és az állampolgárok között. Amit nagyon érdekesnek tartok, az az, hogy több ezer állampolgár írta alá ezt a petíciót, függetlenül attól, hogy a határ melyik oldalán élnek. Tehát mindkét ország állampolgárai írták alá. Ennek alapján három javaslatom lenne, elnök asszony. Talán a petíciót tovább küldhetnénk a szakbizottságunknak, az ENVI-nek, vagyis a Környezetvédelmi Bizottságnak, és véleményt kérhetnénk tőlük a petíció témájában. Másodszorban a szlovák környezetvédelmi minisztériumnak írhatnánk egy levelet, amelyben véleményezt, véleményt kérhetnénk, vagy terveket tőlük ebben a témában. Ezen kívül azt is javasolnám, hogy kövessük nyomon a jogalkotói folyamatot, ahogyan ezt az Európai Bizottság javasolta. Úgyhogy összességében azt javaslom, hogy tartsuk nyitva a petíciót addig, amíg nem tisztázódnak a kérdések, és nagyon remélem, hogy minden illetékestől megkapjuk az jövő év elejére a válaszokat, akkor visszatérhetünk erre a petícióra, megfelelő rendelkezésre álló információk alapján is jó döntést hozhatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pál, Hölvény úr parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony és akkor anyanyelvemen folyt. Mint a Környezetvédelmi Bizottság tagja szeretnék kifejezetten a tényekre és kevésbé az érzelmekre koncentrálni. A Petíciós Bizottság és a Környezetvédelmi Bizottság tagjaként több oldalból is volt alkalma megjelen, megismerni ennek a gyárnak az ügyét. A beruházása jelenlegi tervek szerint 20 ezer tonna autógumit és műanyag terméket dolgozna föl egy város közepén már a kezdetek kezdetén mulasztott a beruházó, ugyanis nem tájékoztatta a környező, környező Dunamenti településeket tehát a befektetés terveiről, holott a helyieknek ez abszolút kötelezettsége lett volna. Mikor a bizottság különböző tervekről beszél, akkor menjünk ide-vissza. És ez a konzultáció mai napig nem történt meg, ezt a konzultációt el kell indítani, és utána kell majd különböző egyéb dolgokról beszélni a papírgyár, és, tehát az, ami egy volt papírgyár helyére készülne, a tervezett beruházás az uralkodó széljárás miatt tovább szennyeznie mind szlovák oldalon, mind magyar oldalon nagyon sok települést, most ezt nem sorolom itt föl. És kifejezetten csak, hogy lássuk, mivel is állnak szemben a helyi lakosok a tervezett üzem pirolízises eljárással kezelni a hulladékot, hangsúlyozom még egyszer pirolízises eljárással, amit mind a hazai, mind az uniós jogban hulladék, hulladék égető műnek minősül. Az ilyen üzemek kibocsátása nagyban hasonlít a hagyományos égető kibocsátásához, amely során különböző nitrodioxidok, szénmonoxidok, egyéb erősen toxikus szerves anyagok juthatnak nagyon könnyen a levegőbe jelenleg is számos a környezetet erősen szennyező üzem működik a régióban és ezért ez még különösen összeadódva veszélyezteti a környezet tisztaságát. ezek fényében számomra érthetetlen hogy a környéken hogyan engedélyezhető egy újabb helyiekre és a környezetre rendkvül veszélyes pirolzis üzem amit az itt élő forty ezer lakos egészségének valamint szlovákia valóban legjelentősebb borvidékének e, az épségét e, kockáztatja. ugye nem készületlenül jöttünk ide csáky kollégámmal rásbeli kérdést intéztünk már tavaly a bizottságra amelyre hát egy olyan választ kaptunk ami, e, amit most én nem minőstek kiderül hogy a bizottság nem tartja súlyosnak a környéken élő egészségének veszélyeztetését. én magam részéről tényleg ezt elfogadhatatlannak tartom hogy sem a helyiek tiltakozása, sem az üzem okozta durva, kiszámítható, tehát prognosztizálható egészségkárosító hatások nem érték el a bizottság inger küszöbét. Uh, I will change to English, yeah, and really to conclude, yeah, to, to make understandable. Szeretném egyértelművé tenni, hogy ez egy határon átnyúló abszurditás, és nagyon óvatosan és körültekintően kell eljárnunk, ez a véleményem. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen a hozzászólást, és természetesen az európai intézményekben mindig vethetjük bizalmunkat, hogyha meg akarjuk védeni a környezetet. És akkor térjünk vissza. Nem, Péter, tessék, tiéd a szó. Csak egy apró javaslatom lenne mivel voltak hasonló esetek nálunk is, tehát megdöbbentett az, hogy véletlenül értesültek erről, a befektetések a határok mentén mindig elég aggasztóak, ugyanis nincsen kölcsönös tájékoztatási kötelezettség ezekben az esetekben még egyszer meg kellene erősíteni, hogy közös döntésekre kell sort keríteni itt, nem tehát, hogyha határokon átnyúló környezetvédelmi területről beszélünk, akkor van információs kötelezettség, de itt nincs, nem áll fenn ez a kötelezettség. Az egyik a határ egyik oldalán valaki bármit építhet úgy, hogy a másik oldalt nem informálja de a, az, itt a szlovákok fognak dönteni, és ez szerintem nem helyes, hogyha a határon, a határ mentén valamit építeni akarok, akkor mindig meg kell kérdezni a szomszédaimat. Itt van egy hézzag, és ezt kérem, érjük, írjuk föl az ENVI, a Környezetvédelmi Szakbizottságnak is, hogy itt van igenis egy probléma, ezt jobban kellene szabályozni a határmenti projekteket, ugyanis hogyha ezt szabályoznánk, akkor már eleve megoldanánk ezt a helyzetet, illetve elejét vehetnénk számos vitának. Ezt kérem, hogy az elnökség jegyezze föl, ugyanis a határmenti területeken itt ez nincs rendesen szabályozva, ez egy joghézag. Hogyha nincs határokon átnyúló környezetvédelmi terület, akkor mindig ugyanez a probléma, amiben ütközünk. Köszönöm szépen, Péter. Azt hiszem, hogy ezzel le is zárhatjuk a felszólások sorát, más nem kér szót, és a petíció benyújtóit örömmel meghívom arra, hogy reagáljanak maximum két percben. Köszönöm szépen. Megfogalmaznám még egyszer a kérésünket azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a felsorolt érvek alapján foglalkozzanak az ügyünkkel, mert bár nem működik a hulladékégető, de a befektető mindent megtesz annak megépítéséért. Az Európai Parlament szakbizottságának közbenjárásával szeretnénk megakadályozni a hulladékfeldolgozó megvalósítását és megelőzni a környezetünkre, valamint életterünkre gyakorolt negatív hatásokat. Jövőképünk, régiónk jellegének a tisztán, tisztaságának megőrzése a jövő nemzedéknek záloga. Köszönöm szépen! Én is szeretnék pár mondatban reagálni. Köszönjük szépen az előttem szóló képviselő uraknak a, a hozzáállását ehhez az adott témához. Abszurditásnak tartom valóban azt, hogy a határ két oldalán ilyen közel egymáshoz nincs meg a párbeszéd, illetve ezek szerint nincs meg a, a kellő törvényi szabályozása. Az ország, határ, az illetve a Duna folyó nem tudja gátját szabni a környezetszennyezésnek, vagy az esetleges környezetszennyezés kockázatának. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, és akkor próbáljuk meg lezárni a vitát. A petíció benyújtói nagyon egyértelműen fogalmaztak, itt egy határon átnyúló kérdésről van szó, egy határon átnyúló problémáról, azért, mert a levegő és a víz nem tart határokat. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy kiváló szimbólum, szimbolikus téma, és európai szellemiségben kell azt megközelíteni. Ezért azt hiszem, hogy ebben az esetben mindenképpen nyitva kell tartanunk ezt a petíciót, Csáki Pál azt javasolta, hogy küldjük az env hez az ENVI szakbizottsághoz, a Környezetvédelmi Szakbizottsághoz, ezt már megtettük korábban, úgyhogy megkérjük őket, hogy vizsgálják tovább ezt az ügyet, illetve egy írásos véleményt is benyújtunk a Környezetvédelmi Bizottságnak. Ezen kívül a szlovák kormánynak küldünk majd levelet, ebben a témában, illetve a bizottsággal is szorosan együttműködünk, hiszen a bizottság a szerződés őre. És itt tulajdonképpen egy olyan dologról van szó, amely nagyon is káros lesz rengeteg ember számára, hogyha megvalósul. Ezen kívül hat hangsúlyozzam a következőt. Ebben a levélben megfogalmazom azt is, hogy környezetvédelmi hatástanulmányt kell készíteni, ez nagyon fontos, hiszen ez az Aruszi Egyezménynek felel meg. Ezen kívül az érintett felekkel mindenképpen konzultálni kell, őket tájékoztatni kell, annak megfelel, annak rendje és módja szerint. Úgyhogy szerintem ezt is mindenképpen hangsúlyoznunk kell a levelünkben. Így fogunk tehát eljárni, Remélem, hogy mindenki egyetért ezzel. Rendben, nagyon szépen köszönjük, és jó utat kívánunk vissza a Szlovákiába, illetve Európának ebbe a gyönyörű szegletébe. És akkor lépjünk tovább, a következő napi rendi pont, a Donyana Nemzeti Park, ban tett látogatás pár nappal ezelőtt. A delegáció vezetője Csáki úr volt, kiváló vezető volt, és neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, most magyarul fogok beszélni. Három napot voltunk Spanyolországban, nagyon tartalmas és gazdag programmal. Szeretném megköszönni a titkárság kiváló munkáját a szervezés terén, szeretném megköszönni a tanácsadóink munkáját is. Találkoztunk a petíció benyújtóival, illetőleg a helyi NGO képviselőivel Szeviában. A problémát én négy szinten látom. Spanyolország gyönyörű déli részén van egy nemzeti park, amely fokozatosan alakult ki olyanná, mint amilyen most. Ebben a nemzeti parkban néhány környezetvédelmi probléma is megjelent és megjelenik, lehetséges környezetszennyeződés is, ez az első probléma, tehát a, a környezetvédelme. A másik probléma, a második probléma legalább ennyire fontos, Tudjuk, hogy Spanyolországban és az egész ibériai félszigeten probléma a víz, a vízkészlet felhasználása, illetőleg illegitim felhasználása is. Tehát több ezer nem engedélyezett kút van a környezetvédelmi terület közvetlen körzetében, ahol mezőgazdasági termelés folyik, ezek az illegális kutak elvonják a vizet a környezeti ö, védelmi területről is, és ezáltal olyan fajok, amelyek nagyon értékesek kihalnak. A spanyol autoritások, a spanyol regionális és központi kormány képviselői egyetértettek velünk abban, hogy ezt a folyamatot, tehát az illegális vízhasználatot meg kell fékezni. Azt a hírt kaptuk, hogy 300-350 kutat már bezártak, és szeretnék folytatni ezt a, ezt a tevékenységet az elkövetkezendő időszakban is, és csak a legalizált, törvényes módon lehessen a vízgazdálkodást folytatni ezen a, ebben a régióban. A harmadik probléma még fontosabb és még veszélyesebb. A környezetvédelmi területen már a múltban is, az elmúlt évtizedekben is folyt gázkitermelés. Ez azt jelenti, hogy az ott lévő földgázat, földgázt a régi legislatívának megfelelően nagy részt már kitermelték, egy részét még most is kitermelik. Ugyanakkor Spanyolország számára van egy probléma, E, ez pedig az, hogy a stratégiai gáztartalékaikat valahol tartalékolni kellene. A Afrikából hoznak be nagy nyomáson cseppfolyósított gázt, és a gazdasági minisztérium régi vezetése és egy spanyol vállalat vezetése megállapodott abban, hogy a stratégiai gázokat ezekben a régi üregekben fogják tárolni, és ezek a régi üregek nagyrészt a környezetvédelmi terület, területen vannak. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly probléma lenne a jövőre is, beleértve azt is, hogy bizonyos körülmények között itt földrengések is előfordulhatnak, és nem csak a környezetszennyedés a veszély, hanem előfordulhatnak katasztrófák is. És a negyedik probléma pedig a mezőgazdaság és a mezőgazdasági tevékenység. A nemzeti parkon kívül, miután ezek nagyon termékeny földek, elég erős mezőgazdasági termelés folytatnak, a Nemzeti Park területén is szabályozott körülmények között folytatnak mezőgazdasági termelést. Ez vizet is igényel, ugyanakkor beavatkozás természetesen a, a természeti állapotokba. Tehát egészéből véve egy nagyon komplex problémáról van szó, és kellemesen meglepődtem én személy szerint, és azt hiszem, hogy a delegáció tagjai mind, hogy a szevíjai regionális kormány, tehát az andalúz regionális kormány is hasonlóképpen látja a problémákat, mint mi. Nemrégiben ott is politikai váltás történt, egyébként a, a kormányban, mint ahogy egész Spanyolországban, a, az új környezetvédelmi miniszter nagyon elszántnak tűnt, és elfogadta az érveinket. Tehát nem voltak konfliktusos tárgyalásaink, a, igyekeztünk a szakmai érvek szintjén megmaradni. Találkoztunk utána szakértőkkel is, akik, akik elmondták, hogy milyen körülmények között vizsgáltak meg bizonyos területeket, azokból a problémákból, amelyekről az előbb beszéltem. Érdekes módon a legnagyobb ellentétet a Földtani Intézet geológusai és egy nemzetközi geológiai intézet szakemberei között észleltük. Az egyik csoport, csoport azt mondta, a nemzetközi csoport, amit egyébként a gázkitermelő vállalat fizetett meg, illetőleg ők rendelték meg tőlük a tanulmányt. Ők azt mondták, hogy maximum három, három és fél ö, nagyságrendű földrengés érezhető vagy, vagy várható esetleg ebben a régióban, tehát nem egy kimondottan földrengés veszélyes terület, míg a spanyol ö, földtani intézet vezetői sokkal kritikusabban látták ezt, és ö, attól tartanak, hogy ha egy ilyen gázfelhasználás, illetőleg gáztározó felhasználás fog történni a közeljövőben, ez erodálhatja tovább a kőzeteket és földrengéseket is hívhat elő. Tény az, hogy ebben a kérdésben a szakértők nem értettek egyet, és a gáz kitermelő vállalat ezért, azért a differenci diszharmóniakért alkalmazott egy trükköt, a saját eredeti tervüket, amely 16 ilyen gáztározó, föld alatti gáztározóra épült volna, fölbontották négy részre, ezáltal értelemszerűen az egyes kis régióban, mini régiókban lévő gáztározók száma a köbméterek csökkentek, és az egyikre kaptak jóváhagyást a központi spanyol szervektől, ugyanakkor azt láttuk, hogy a a civil szervezetek, a szevíjai kormány, illetőleg a polgárok nagyon erősen ellene vannak ennek a gáztárolási folyamatnak. Úgyhogy egy nagyon-nagyon problematikus helyzet állt elő. Másnap meglátogattuk a környezetvédelmi területet is, voltunk bent a Nemzeti Parkban, egyébként nagyon szép, bár most száraz évszakban kevesebbet láttunk belőle, mint egyébként láthattunk volna és pénteken pedig találkoztunk a spanyol kormány tagjaival Madridban. Érdekes módon Spanyolországban politikai változás történt, és az új spanyol kormány megértően viselkedett ebben a kérdésben, elfogadták az érveinket, korrekt módon válaszoltak a kérdéseinkre, tehát egészében véve azt mondom, hogy bizakodó vagyok azt illetően, hogy egy eh, korrekt, szeriózus anyagot tudunk majd eh, kidolgozni, ahová betesszük természetesen a saját ajánlásainkat is, és feltételezem, hogy jövő év elején fogunk tudni erről a dokumentumról szavazni. Tehát köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, köszönöm a kollégáknak, és úgy gondolom, hogy ez egy hasznos dolog volt, és én nagyon-nagyon remélem, hogy tudunk segíteni a Donyánai Nemzeti Parknak. Thank you, and you're the ones that should be thanked for... Köszönöm szépen, és uh, mi is köszönjük Önöknek. Ez egy nagyon nehéz feladat volt a delegáció részéről, és Mászteres úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is Köszönöm a delegáció vezetőjének ezt a munkát, ezt az erőfeszítést, mind a látogatás során, mind pedig ezt a prezentációt. Két dolgot szeretnék elmondani. Az első, a spanyol környezetvédelmi minisztériummal nagyon konstruktívak voltak a tárgyalások, nagyon pozitív fogadtatást tapasztaltunk, és egy alapvető dolgot is tapasztaltunk, miszerint láttuk azt, hogy a, egy Donyánai projekt már nem stratégiai jellegű projekt, ugyanis ez volt még néhány évvel ezelőtt, de egyszerűen arról van szó, hogy kompenzálni kell az érintetteket, és ezért nem tudják, nem tudnak véglegesen pontot tenni a kormány részéről erre a projektre. Tehát a kormányt kell támogatnunk, pozitív szerepet kell játszanunk, meg kell találnunk a kormányal közösen azt az utat, hogy valóban pontot tegyenek erre az ügyre, hiszen ez már nem stratégiai jellegű projekt, a fontos az, hogy megtaláljuk az útját annak, hogy ne kelljen kifizetni ezt a, kompen- ezt, a kompenzációt, ki kelljen fizetni, különben, különben lár ez terhelve a, a polgárokra, ez a villanyszámra útján, illetve a, az egyéb fogyasztások útján. Nagyon fontos a mezőgazdaság szerepének és a kiemelése a park környékén, különösen az illegális kutak problémája fontos. A, az andalúz régió, illetve a spanyol kormány is ígéretet tett, hogy fellép ez ellen, és a parlament is nyilván segíteni fog nekünk ebben, hogyha arról van szó, hogy ezt felgyorsítsuk, ezt a folyamatot, mert különben a természeti, a, a Nemzeti Parkban is azt mondták nekünk, hogy ennek nagyon súlyos következményei lesznek magára a parkra is, és a környékre is ez a látogatás, tehát még egyszer kihangsúlyozom, nagyon gyümölcsöző volt, megtaláltuk a, a közös hangot a tárgyaló partnereinkkel, és az önkormányzat szempontjából is nagyon fontos lesz az Európai Parlament támogatása. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más tag nem kíván részt venni ebben a vitában, és azt hiszem, hogy meghallgathattuk a delegáció vezetőjét részletesen a helyzetről. Németországban, Luszáciában is ellátogatunk idén februárban, és szintén Csáki úr volt ennek a delegációnak a vezetője. Erről is kérek egy rövid tájékoztatót, és kérem, fogja rövidre, ennek örülnénk nagyon. Igen, rövid leszek mivel már kétszer is beszéltünk erről, ez a szén problémája, az ipari célra felhasznált szén problémája, és ez konfliktusba kerül a helyi kultúrával, nagyon komolyan környezetkárosító hatása van ennek a tevékenységnek, és ezzel kapcsolatban összeállítottunk egy jelentést. Köszönöm a titkárságnak ezt a munkát. Ez egy annyira magas színvonalú jelentés, hogy a német kollégák véleményét kértük ki erről, és erről tulajdonképpen csak két visszajelzést kaptunk. Nagyon magas színvonalú, szakmai színvonalú jelentésről van szó Október 9-én fogunk erről szavazni, és azt hiszem, hogy nagyon jó esélyeink vannak arra, hogy elfogadásra kerüljön ez a jelentés. Köszönöm szépen. Zalokka úr részt vett ebben a delegációban. Parlamenti képviselőként már nem dolgozik, de tagállamában dolgozik. Igen, én is részt vettem ebben a delegációs látogatásban. Azt hiszem, hogy kicsit késő már Februárban volt ez a látogatás. Akkor több időm volt, mint most. Ez egy nagyon részletes jelentés. Nagyon konstruktív eredményekkel járt ez a látogatás. Szeretném kihangsúlyozni, hogy lesznek még módosítóim, természetesen kompromisszumra törekszünk, de egy pontot szeretnék kiemelni, hogy erősítsük ezt az üzenetet én személy szerint is teljesen meg voltam döbbenve azon, hogy ott a helyszínen azt láttam, hogy gyakorlatilag semmilyen törekvés nem volt arra, hogy a jövő feladatainak megfeleljenek. Egyszerűen a barna szín kitermelését szeretnék folytatni a jövőben is ott, és ne felejtsük el, hogy a szocioökonomiai megrázkódtatásról milyen sokat beszéltünk Kelet-Németországban is, amikor a munkahelyek eltűntek, és nagyon-nagyon megdöbbentett az, hogy, hogy a jövő ö, kezdeményezései, motivációi helyett egyszerűen visszaforgatják az idő kerekét, és újra játszák a múltat, Azt hiszem, hogy ez a szennyezés nek nagyon komoly kihatása van a helyi társadalomra, a helyi közösségekre is, de azt gondolom, hogy még ennél is erősebben kell tudatosítanunk azt, hogy a jövő forog kockán ebben a régióban, ahelyett, hogy csak ö, a papírjainkon ülnénk, és a régi vágású technológiákat támogatnánk, a barna szél kiterme, barna szél kitermelését például, azt hiszem, hogy ez a lehető legrosszabb megoldás az energia ö, ö, területén, az energia kitermelés területén. Tehát szeretném kihangsúlyozni, hogy összeállítok majd egy módosítót, remélem, hogy ha ezt benyújtom, akkor a szakbizottság is támogatni fog engem ebben, ugyanis nekünk igenis a jövő polgárai fel is van felelősségünk, és nem csak azok iránt, akik most vannak jelen, és most vannak hatalmon. Köszönöm szépen. Az ajánlások kapcsán a módosítók benyújtási határideje szeptember 26-a 15 óra, szerda, és a szavazásra október 9-én kerül sor. A bizottság szeretne ehhez még valamit hozzátenni? Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság meg fogja vizsgálni a jelentéstervezetet, és az ajánlásokat is. Különösen a hatos számú ajánlás fogjuk megvizsgálni, amely az Európai Uniós környezetvédelmi jogszabályok, illetve a víz keret irányelv, a talajvíz irányelv végrehajtásáról szólnak, és természetesen mi is meg, megtesszük a megjegyzéseinket írásban. Köszönöm szépen! Akkor zárjuk ezt most le és úgy fogunk eljárni, ahogy az imént elmondtam. Most elérkezett az idő arra, hogy egy másik feltáró látogatásra térjünk rá. Májusban Ciprusba látogatunk el Famagozába, és itt van mindenki előtt, önök előtt a feltáró jelentés. Én voltam ennek a delegációnak a vezetője, és ez egy sok tagot számláló küldöttség volt, öt rendes tag és négy ex officio tagot számlátunk, és szeretném üdvözölni Luisos kollégát, aki szintén részt vett a delegációs látogatásunkban. Nagyon-nagyon sok olvasnivalónk van, a jelentés igen bőséges, nagyon törekedtem az objektivitásra, és szeretném kihangsúlyozni, hogy tíz évvel ezelőtt az akkori petíciós szakbizottság már volt egy tényfeltáró látogatáson Famagoszában. A mai kontextusban csak azt szeretném kiemelni, hogy egyre kevesebb az időnk az átfogó megoldás megtalálására, mivel tény az, hogy az hogy a sziget mind a két oldalán az emberek lassan elfelejtik, hogy hogyan kell együtt élni, egymás mellett élni, elfelejtik egymás nyelvét, nagyon-nagyon nehéz, tehát a megoldás megtalálása, de a generációk az új generációk lassan felnőnek, és egyre kevesebben emlékeznek arra, hogy 1974 előtt, a megszállás előtt milyen volt az ország, ez a generáció lassan ö, kihal, nincsenek szemtanúk. Ez a tényfeltáró látogatás tehát nagyrészt nagyon érzékeny témákat érintett, nagyon komoly érzelmeket váltott ki mindannyiunkból, és nagyon sok információra is szert tettünk. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon sikeres látogatás volt, és az ajánlások mindenek előtt abban állnak, hogy nagyon világos az, hogy Törökország teljes mértékben figyelmen kívül hagyja az Európai Parlament állásfoglalását. Ez egyértelmű, ezért fontos, hogy egy kicsit a sarkunkra álljunk, és ezúttal az ajánlásainkban az Európai Bizottságot szólítjuk fel, illetve a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt, a tagállamokat és a tanácsot felszólítjuk arra, hogy az ENSZ biztonsági tanácsban is foglaljanak állást. Politikai és gazdasági szankciókat kell bevezetni Törökország ellen a keleti mediterrán térségben folytatott politikája kapcsán, és az 550 1984-es, illetve a 79 per 1984-es ENSZ határozatokkal nem áll összhangban Törökország magatartása. Egyhangúan beszéltünk erről, egyhangúan gondolkoztunk erről a tényfeltáró látogatás kapcsán, és most megadnám a szót a jelentkezőknek, nagyon sokan jelentkeztek, Először is a belső szabályaink értelmében Papadakis úrnak adok szót, aki részt vett a delegációs látogatáson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megint csak szeretném megköszönni az elnök asszonynak ezt a munkát, és szeretnék gratulálni a kiváló szervezésért Famagosztába. Ön is tudja, hogy közvetlen érdekünk fűződik ennek a kérdésnek a rendezéséhez. Ajánlásokat dolgoztunk ki, ezeket végre kell hajtani. Famagusta egy európai téma, és ezért nagyon fontos, hogy közösen tárgyaljunk erről az európai tanácsban is hiszen Törökország mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Unióval szorosabbra főzze a kapcsolatait, illetve ehhez eszközöket is keres, és kiváló lehetőség ez arra, hogy presszionáljuk Törökországot, hogy Famagusta városa visszakerüljön a lakosaihoz. Ez egy rendkívül fontos kérdés a ciprusi konfliktusban. Erre kell koncentrálnunk, és valóban nyomást kell gyakorolnunk arra, hogy az Európai Tanácsban érdemben ö, folyjon erről a tárgyás, pedig Herceg úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is önnek köszönöm hogy elvezette sikeresen ezt a delegációt Ciprusra, és köszönöm mindenkinek a részvételt. Azt gondolom, hogy az ön kommentárjaival megmutatta az elnök asszony, hogy rendkívüli módon jól érti a helyzetet, nem csak a ciprusi helyzet kapcsán, hanem különösen az enklávé kapcsán. Tehát gyakorlatilag itt egy enklávéról van szó, és köszönöm a petíció benyújtójának is ezt a kezdeményezést, hiszen ezen petíció kezdeményezés nélkül ezen ismétett látogatásokra sem keríthetünk volna sort, és köszönöm a ciprióták is, akik a mindennapok nehézségei dacára ugyanis ez egy munkanap volt, amikor minket fogadtak a, a ciprusiak, nagyon-nagyon sokan mégis eljöttek a munkájuk dacára, de még ennél is többet kell tennünk az Európai Parlamentben, nem szabad ugyanis hazudnunk az embereknek, a, már több évtizede tart ez a megszállás, és eh, nagyon sok delegáció látogatott el hozzánk, azonban az utóbbi évek során nem tapasztaltunk semmilyen sikeres eh, fejleményt, különösen a menekültek problémája megoldatlan az Európai Unióban, és azt hiszem, hogy a parlamentnek és a tanácsnak még tovább kell mennie. Papadakis úr már utalt erre. Azt hiszem, hogy a legmagasabb szintre kell ezzel elmennünk, nekik kell eljönniük a városunkba, el kell jönniük Famagusztába, már az akkori bővítési biztosnak is javasoltam én személyesen, hogy látogasson el hozzánk, és beszéljünk erről a problémáról. Az Európai Uniónak nem szabad elfelejtenie azt a tényt, hogy ez egy európai területen lévő probléma, vagyis Törökország egész egyszerűen távol tartja ezek, ezt a lakosságot Európától, megakadályozza, hogy Európához tartozzon ez a lakosság, ez egy rendkívül fontos város kulturális szempontból is, az európai történelem egyik fontos központjáról beszélünk, nagyon különböző kulturális javak találhatók itt, és más bizonyítékai is vannak ennek. Nem szabad megengednünk azt, hogy azok az emberek, akik korábban ebben, az, ebben a városban laktak, arra gondoljanak, hogy jó, most eljöttünk ide, és ezzel le is zártuk a feladatunkat, a továbbiakban nem kívánunk ennél tovább semmit sem tenni. Nem. Nagyon fontos, hogy érdemben támogassuk őket. Köszönöm szépen. És most pedig Mavidis úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Megpróbálok nem szeretném szaporítani a szót, már sok minden elhangzott. Természetesen először is köszönöm önnek és a delegáció tagjainak, hogy ellátogattak Ciprusra, illetve fontos, hogy önök ezt megtapasztalják, ezt a jelenséget első kézből. Ugye itt egy külföldi invol, invázióról van szó egy harmadik országból. Én személy szerint észak-ciprusi vagyok, kirinyai, amely szintén megszállás alatt van, és természetesen a famagusztai helyzetet emiatt nagyon jól értem, hiszen én saját bőrömön tapasztalom azt, hogy mit jelent az, amikor az ember saját hazájában idegen lesz a megszálló hatalmak miatt ahogy elhangzott, ez egy sokkal szélesebb dimenzióval bíró probléma. Nagyon fontos, hogy terjesszük a szót, hogy ez mennyire súlyos probléma, és természetesen ez összefügg az európai parlamenti választásokkal is, amelyek a küszöbön állnak. Akszenti úr, aki bejutott ezt a petíciót, ö, makacsul kiállt emellett az ügy mellett több évtizeden keresztül, az európai polgárok ereje mutatkozik meg ebben a makacságban, ebben az elszántságban, és ez példaértékű mindannyiunk számára a tekintetben, hogy igenis véghez kell vinnünk a céljainkat el kell érnünk, nem szabad megállnunk félúton. Ő egyszerűen szeretne visszatérni a szülő városába, és természetesen másrészt az európai polgárok tehetetlensége is megmutatkozik ebben a problémában. Aki az európai kultúrában hisz, aki az Európai Unióban hisz, akár úgy is gondolhatja, hogy az európai polgárok hangja nem hallatszik megfelelő módon és nagyon fontos, hogy az embereknek visszaadjuk a hitét, és visszaadjuk a hitüket abban, hogyha hallatják a hangjukat, annak igenis van eredménye, és a famagusztai helyzet ezt illusztrálja. Vagyis ennek a városnak a polgárai valóban szeretnék végre, hogy meghalljuk a hangjukat, és mások is elmondták, hogy ezt a várost egyfajta tárgyalási adóászként is felhasználhatjuk a tárgyalásokban Törökországgal. Például mit gondolnak arról, hogy a török tisztviselők egész egyszerűen nem jöttek el az önök meghívására, és nem mondták el, hogy mi az ő álláspontjuk ebben a történetben. Most pedig Krisztof, Krisztoforó úr következik. Köszönöm szépen sajnos mások szavait ismétlem csak, de csak megköszönni tudom én is másokhoz hasonlóan, hogy ellátogattak hozzánk. Ez egy nagyon fontos delegációs látogatás volt nálunk. Egyértelműen a, a görög ciprióták szívügye ez, hiszen önök is látják a hellenizmus tragédiáját, 44 éve tart ez a tragikus történet, a világ összes görög polgárát személy szerint érinti ez a kérdés, és az önök látogatása megmutatta egyetemen a számunkra az, hogy Famagusta nem közönséges város, ez egy Európai Uniós, európai város, az európai kultúra bölcsője. Egyszerűen csak meg szeretem volna ezt köszönni, és köszönöm Loisos Accenti úrnak is, a petíció benyújtójának ezt az elszántságot. 44 éve harcol az igazságért. Ő képviselt számos más polgárt is. Jelen pillanatban 200 ezer Európai Unióban élő menekültről beszélünk, egész, egész Európai Unió területén elszórva élnek ezek az emberek, természetesen Cipruson is, és minden nap megkérdezik tőlünk ezek az emberek, hogy az Európai Unió mit tesz értünk, mit tesz a menekültekért, az, ezek mit tesz az Európai Unió az európai menekültekért, vagyis értünk. Egy óriási katasztrófát jelent a számukra ez a megszállás, nagyon súlyosan megsérti ez az invázió, ez a megszállás az Európai Uniós polgárok jogait, és összességében az Európai Parlament képviselői saját szemükkel láthatták, hogy milyen destruktív ez a megszállás, milyen destruktív következményekkel jár, és Famagusta esetét gyakorlatilag egy nap alatt is meg lehetne oldani, de természetesen nem ezt látjuk. Sajnos az ezért felelős országok nem oldják meg ezt a problémát. Törökország továbbra is megszállás alatt tart bennünket, és azok a török tisztviselők, akiknek a, akik ott állomásoznak, egész egyszerűen csak végrehajtják a központi hatalom akaratát. Vagyis azt gondolom, hogy az Európai Unió nem ülhet ölbetett kézzel, harmadik országoknak sem lenne szabad közömbösnek lenniük, de az Európai Unió nem fordíthatja el a fejét egy ilyenfajta emberi jogi sérelem láttán. Ma is, jelen pillanatban is, ahogy itt ülünk, a török halászhajók embereket csempésznek az Európai Unió területére, és ezáltal súlyosan megsértik a Ciprus és a görög felségvizeken uralkodó halászati jogokat. Egész egyszerűen az erősebb nyer, az erősebb ö, ö, uralkodik elvet követi a török kormány. Egy amerikai állampolgár ö, nyomán súlyos szankciók kerültek alkalmazásra Törökországgal szemben. Ez néhány héttel ezelőtti eset volt, nyilván önök is követték. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió is megvédje az európai polgárok jogai Famagusta kapcsán, vagy bármilyen más város kapcsán most már önök is látják a látogatások nyomán, hogy milyen tragikus ez a helyzet, milyen tragikus körülmények között élünk. Önök is láthatták, hogy Famagusza mit jelent mindannyiunk számára, a menekültek számára, a famagusztai és más ciprusi menekültek számára. Ezt, az, e ezt a problémát az összes európai intézménynek azonnal kezelnie kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony közösen már többször ellátogattunk Famagusztába, Louis Accentivel is 2004 óta többször látogattunk el oda, és folyamatosan petíci- a petíció kapcsán is kapcsolatban állunk. A családja pénzügyi segítségének köszönhetően tudja több évtizeden keresztül folytatni ezt a harcot, de Famagusta kapcsán gyakorlatilag egy történelmi horderejű kérdésről van szó, ugyanis ezt a történelmi örökséget egyre inkább kívánj, el, el, elhalványítják a törököt. Négy európai képviselő látogatott el legutóbb hozzánk, Gabriel Gedelcsava, Máci kollega is ott volt, és mások is, és akkoriban ellátogattunk több helyszínre, Famagusztába is, és az Európai Parlament akkor kiadott egy írásos nyilatkozatot, és ebben a nyilatkozatban ezt a nagy nyilatkozatot elsőprő többséggel fogadták el, Schulz elnök választási eredményét messze meghaladó többséggel, és ebben a nyilatkozatban az szerepelt, hogy a, a petíciós bizottság nyilvántartásában Famagusztának folyamatosan prioritási vezető témának kell maradnia, és ez volt az egyik első ülésünk, ahol Famagusztáról beszéltünk. Törökország egy diktatúra több éve több évig ez nem volt világos az Európai Parlamentben, de azt gondolom, hogy most már mindannyian megértették, önök is, önnek voltak barátai Cipruson, úgyhogy ön az elsők között értette meg, hogy milyen súlyos a helyzet, de időközben most már mindannyian értjük ezt, ezért nagyon fontos, hogy szankciókat függessenek a Törökországgal szemben az ENSZ-hez hasonlóan 1975-ben és 1978-ban is ez már megtörtént, akkor is Famagusta kapcsán az európai parlamenthez küldött írásos nyilatkozatunkban ezt is kihangsúlyozunk. Fontos, hogy a történelmünk, a kultúránk és, az, és a ciprusi emberekkel szemben a kötelességünknek megfeleljünk. Fontos, hogy a két országrészt egyesítsük, ezt végre, ezt az álmot valóra kell válnunk. Időközben a lakosság már összevegyült részben kényszerítették is az embereket erre fegyverekkel, most már muszlim negyedeink is vannak, másrészt az utca másik felén pedig ortodox vallásúak. Még egyszer köszönöm a petíció benyújtójának, a ciprusi nép felszabadításáért tett erőfeszítéseit, és még egyszer köszönöm az elnök asszonynak is segítséget. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Először is köszönet Lois Axenio úrnak a, a beszámolókért, a küzdelemért, amelyet az évek során folytatott. Nem csak azért, hogy a saját tulajdonát visszaszerezze, Famagusta minden lakos érdekében. Ez is azt mutatja, hogy milyen fontos ez a petíciónk mert nagyon helyes döntést hoztunk koordinációs szinten, hogy ezt a látogatást megszervezzük. A látogatás során aztán ezeket a problémákat meg is tapasztaltuk, mert egy dolog elhívni ide a petíciót benyújtót, hogy elmondja nekünk, hogy milyen helyzet uralkodik náluk, és egész más dolog ott első kézből megtapasztalni mindezt amikor az ember a város többi lakosával is felveti a kapcsolatot, saját szemével látja, hogy mit jelent a török megszállás, mit jelent egy egész város szellemvárosnak látni, hiszen egy egész várost ö, ö, szálltak meg a török csapatok, és lezárták senki nem teheti be oda a lábát, pedig Európai Uniós területről van szó, úgyhogy intézkedésekre van szükség. Láttuk, hogy hoztak intézkedéseket, bevezettek szankciókat, harmadik országok is. Láttuk, hogy az Európai Unió szankciókat vezetett be harmadik országok vonatkozásában sokkal kisebb dolgok miatt. Itt azonban semmiféle szankciót nem hoztak Törökországgal szemben. Olyan országról beszélünk, amelynek vám szerződése, uniós szerződése van az Európai Unióval, többek között. Ugyanakkor több száz menekültünk van, mivel török megszállás alatt van Európai Uniós terület, és most, ahogy itt erről beszélgetünk, több ezer további menekült érkezik Görögországba, Törökországból, mert Törökország nem igazán tartja tiszteletbe az Európai Unióval kötött menekültügyi megállapodását. Ami ezt a petíciót illeti, tényleg ö, fel kell lépni, ha kérdéseket szeretnének megválaszolni, akkor akár az Európai Parlament plenáris ülésén is van erre lehetőség, hiszen nagyon sok ilyen kérdéssel már foglalkoztunk. De külön pontban kellene ezzel foglalkozni a, a napi renden, Famagusta kérdésével, és akkor meg lehetne vitatni azt, hogy esetleg szankciókat kellene Törökországgal szemben fogalmatosítani famaguszta miatt. Vagy valamilyen eljárást kellene beindítani, valamit végrehajtani, mert egyébként csak beszélünk, beszélünk, beszélünk, és semmi vége nincs ennek a történetnek. Azt gondolom a petíciós bizottság esetében ez óriási hiba lenne, tovább kell lépnünk, intézkedéseket kell hoznunk. Szerintem a bizottság magas szintű tisztviselőit kellene meghívni, a tanács részéről is, Mogherini asszonyt esetleg, hogy ő, a, látogassanak el Famagusztába, akár csak a, a csatlakozásért felelős biztos is meghívhatnánk, mert lássák, hogy mi van ott, hogy valahogy magyarázzák már meg a törökök, hogy micsoda helyzetet teremtettek Cipruson. Ez egyszerűen elfogadhatatlan, mert illegális katonai megszállás alatt tartják Famagusztát és Ciprus szigetének nagy részét. Csak akkor léphetünk hatékonyan tovább. Egyébként csak félintézkedéseket hozunk, elmentünk, láttuk, hogy mi a helyzet, de ez nem elég. Intézkedésekre van szükség, és mint petíciós bizottságnak nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Strasbourgon a penális elé vigyük ezt a témát. Ez nagyon fontos első lépés lenne. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm. Azt hiszem, most már mindenki szót kapott. És rendkívül cipriótá vált a szakbizottság, mindenki görögül beszél, ez mindig nagyon jó akkor azt hiszem eljött az ideje, hogy a petíció benyújtójának adjam meg a szót, és aztán visszatérek arra, hogy miért ilyen a jelentés, amilyen az ajánlásokra. De most a Fengxió úr, öné a szó. Bocsánat, sose fogom megtanulni, hogy hogy kell kiejteni a nevét. Axendió, asszonyom, Axendió. Jó, mindesetre öné a szó, és mielőtt még hozzászólna, Hadd köszönjem meg még egyszer önnek, hogy elkísért minket a megszállt területre, és főleg Tobarósába. Azt gondolom, hogy akik részt vettünk a misszióban, soha nem fogjuk elfelejteni azt a beszélgetést az ön otthona előtt, és nagyon reméljük, hogy mint jogos tulajdonosa egyszer visszatérhet oda. És mindannyiunkat nagyon-nagyon finom vacsorára hívott meg, várjuk ezt. Kedves elnök asszony, nagyon köszönöm nem csak vacsorára, hogyha ez az áldott nap eljön, amikor ez az elnök áldott nap eljön, így kellene fogalmaznom. Elnök asszony, először is önnek személyesen, de a tényfeltáró ő, látogatást végzők számára engedje meg, hogy hálámat, köszönetemet fejezzem ki azért, mert kiállnak emellett a téma mellett, amióta 2004-ben először felhívtam a figyelmüket erre a problémára. Azóta járok vissza ide önökhöz, és tájékoztatom a képviselőket arról, hogy mi történik a szülővárosomban és a házamban. Amikor benyújtottuk a petíciót, először is fel akartuk hívni a figyelmüket egy büntetre, amelyet 74 óta követnek el alapjogok megsértésével, és ez még a mai napig is így van. Én menekült lettem 74. augusztusában és az elmúlt 44 évben is az voltam. Egy menekültet vettem el, és két menekültet nevelek, két fiút. Ez a valóság. Ez a helyzet Cipruson ma. Mert továbbra is így áll a helyzet, és ezt erőszakkal alakították ki, és brutális, erőszakos módon tartják fenn. Mindezt európai földön. Elnök asszony, petíciónk még egyel, egy lépéssel tovább megy. Amikor először álltam ezen testület elé, visszanyúltam a Schumann nyilatkozatig, és konkrétan arra kértem a képviselőket, hogy egy mű mondatra emlékezzenek hogy Európát nem egy nap alatt, egy terv szerint építjük majd fel, hanem a de facto szolidaritásnak köszönhetően olyan kérdésekben, amelyek egyesítenek minket. És pont ezért küzdünk Famagusztóban, hogy Famagusta lakósai visszatérhessenek otthonaikba, és hogy lehetővé tegyék azt, hogy a török cipriotákkal kialakíthassuk kapcsolatainkat, ápolhassuk azokat, akik még mindig ott élnek, azok, akik eredetileg is ott éltek, hogy a de facto szolidaritást kialakíthassuk a szigeten. Ön, elnök asszony, amikor az első jelentésből idézett, utalt arra, hogy elfelejtettük azt, hogy mit jelent egymás mellett élni. Famaguszában pedig megvan ennek a lehetősége, hogy újra megpróbáljuk, hogy amikor visszatérünk, akkor újra együttműködhessünk a török cipriotákkal, akik ugyanolyan ciprioták, mint mi. Elnök asszony, európai menekültek vagyunk, már nem sátorban lakunk, bár 74 után hosszú évekig sátrakban laktunk, sikerült házakat építenünk, de kérem, ne felejtse el, hogy otthonunk a demarkációs vonalon túl van. Van tető a fejünk felett, de az otthonainkat még mindig elfoglalták. Nem csak elfoglalták, hanem a lehető legrosszabb dolog az, hogy nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy az otthonaink pusztulnak. Nagyon köszönöm, hogy az ajánlásainkat befogadta. Amikor javasoltam azt, hogy mit kellene tenni, mikor azt mondtuk, hogy egy olyan nemzetközi aktor, mint Törökország, nemzetközi jogot sért, akkor a nemzetközi közösség szankciókat kell, hogy alkalmazzon ezzel az országgal szemben. Nagyon köszönöm, hogy a javaslatomat elfogadta, nevezetesen a országgal kapcsolatos szankciók témájában. Nagy örömmel fogadnánk bárkit az Európai Unió képviseltében, vagy a parlament képviseltében, aki el szeretne jönni Ciprusra, Famagusztába, meglátogatni az otthonainkat. Nagy örömmel kalauzolnám önöket ott. És egyetlen egy kívánságom volna mindannyiuknak. Ha majd itt Brüsszelben vagy Strasbourgban befejezik a munkájukat és hazatérnek, amikor majd az ajtajukhoz közelítenek, kizárják az ajtót, kinyitják. Kérem, emlékezzenek az én házamra, az én otthonomra, a megszállt épületre. Mert én szeretném, ha én is ilyen helyzetbe kerülhetnék, mint önök, hogy hazamehessek. Minden nap, amikor befejezem a munkámat, én is szeretnék hazamenni, ahogyan önök teszik ezt minden nap a munkájuk után. Nekem is ez a jogom, mint európai állampolgárnak, és amit elvettek tőlem, a családomtól, a famagusztai barátaimtól, ezzel kell foglalkoznunk, ezzel a problémával, és ezt kell orvosolnunk. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, köszönöm, tisztelt képviselők. Elnök, köszönöm szépen. Még egyszer el kell mondanom, hogy a státuszkót nem tartjuk opciónak. Igenis, egy napon vissza kell, hogy tudjanak térni az otthonaikba a többiekkel együtt. Az Európai Bizottság jelen van. Kérem, osszák meg gondolataikat velünk a jelentésről. A tényfeltáró látogatásról ugyanabban a témában már több jelentést is olvastak. De ez a jelentés kicsit eltér a korábbiaktól, hiszen csak egy ajánlást fogalmaz meg, Alapvetően erről az ajánlásról szeretném hallani a véleményüket. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. A jogos tulajdonosok visszatérése az egyik nagyon fontos pontja a tárgyalásoknak, az átfogó, élhető ciprusi megoldásnak az ENSZ égisze alatt. Ezen tárgyalások, amint lezárulnak, Ciprus vonatkozásában a bizottság ismételten el szeretné mondani, hogy a két közösség vezetői közötti megállapodás volna a leggyorsabb megoldás és legközvetlenebb útja is a problémák megoldásának. Többek között Varosa visszatérésének a jogos tulajdonosaihoz. A ciprusi problémával kapcsolatban a bizottság kész, hogy politikai és szakmai szempontból is támogassa a két közösség vezetőinek erőfészítéseit Cipruson, akár csak az ENSZ-ben, hogy a ciprusi kérdést átfogóan meg tudják oldani. A bizottság különösen kész a bizalomépítő intézkedések támogatására, amelyet a két közösség javasol be varrósa vonatkozásában. Az új átkelő helyek vonatkozásában folyik a tárgyalás, illetve ennek lezárása a török katonai pont vonatkozásában is, és a bizottság többször is kiemelte, a 2018-as törökországi országjelentésben is, hogy Törökországtól elvárják, hogy aktívan támogassák a tárgyalásokat, hogy fair, átfogó megoldásra jussanak a ciprusi kérdésben. Az ENSZ vonatkozó határozatait beleértve, illetve az EU alapító elveinek megfelelően. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! van-e még valaki, aki szeretne részt venni a vitában? Soltész úra nézek, aki szintén tagja volt a delegációnak. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nem akartam hozzászólni, mert a görög és a ciprusi kollégák rendkívül aktívan hozzájárultak a vitához. Nincs semmi különös, amit hozzátennék, ha csak azt nem, hogy komolyan remélem, őszintén remélem, hogy az Európai Parlament nem utoljára lépett fel, amikor ellátogatott Famagusztába, hanem a továbbiakban is nyomást gyakorol majd minden illetékes hatóságra, hogy ne csak segítsék, hanem meg is tegyék azt, amire szükség van, hogy a petíciót benyújtóknak visszaszolgáltassák az otthonaikat, a földjeiket, mert ha az európai értékeket, normákat meg akarjuk védeni, akkor ennek értelmében kell cselekednünk is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mavridis úr szeretne hozzászólni? Csak 30 másodpercet kérek. Még mindig szeretnék a kérdésemre választ kapni öntől, de ehhez hozzá kell szólnom, el kell mondanom, hogy rendkívül csalódott vagyok, mert véghallgatva a bizottságot, a hangsúlyt a ciprusi probléma végleges megoldására helyezték. Mi is ezt szeretnénk, de nálunk nem erről van szó, itt most arról van szó ebben a vitában, hogy két biztonsági tanácsi határozatot kellene végrehajtani Famagusztában, főleg a városára vonatkozott. Hogy hogy lehet visszaadni a tulajdonát azoknak a legitim tulajdonosoknak, akik ezzel rend, kellene, hogy rendelkezzenek. Ez itt egy konkrét dolog, nem általánosítani kellene itt a ciprusi kérdésben. Köszönöm szépen. Actually, I could have chosen a different way of, of, uh, of structure. Igen, másképp is lehetett volna struktúrálni a jelentést. Én így döntöttem, és ez minden nyelven hozzáférhető, elektronikus, illetve papírformátumban is. Én állítottam össze a jelentést, illetve a delegáció teljes tagjainak ezt kiküldtem, és nagy örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy konszenzusra jutottunk a különböző pártok között a tartalmát illetően. Miközben az utolsó ö, fejezetet nem változtattuk meg, itt csak egy ajánlás szerepel, ahogyan javasoltam. Úgyhogy nagyon is átfogó politikai támogatást élvez, nem mutat rá egyes esetekre. Természetesen nagyon sok mindent lehetett volna még belevenni, és természetesen elmondhatnám azt is, hogy milyen érzés volt ott állni a kapu előtt, és milyen volt az, amikor a török katonasság vezetője szembe jött velem. Én ott álltam egyedül, és amikor meglátott, akkor egyszerűen sarkon fordult, és elment. Folytathatnám, folytathatnám, de ezzel csak a konfliktust növelném nem így döntöttem, úgy döntöttem, hogy másképpen járok el, és ezt teljes mértékben támogatják a különböző pártok. Vitát lefolytatok, nagyon fontos, hogy valamilyen közös nevez, nevezőre jussunk, és így a közös célunkat elér, elérjük. Ez pedig nem más, mint az, hogy, hogy, hogy, hogy a 44 évvel a török megszállás után visszaszolgáltassuk ezeket a házakat jogos tulajdonosaiknak. Ezt tettük, ezt próbáltuk megtenni, illetve minden nemzetközi érintett így próbált eljárni, de nem jártak sikerek 2005, 2006, 2010 ezek a dátumok, amikor kísérleteket tettünk, illetve Biden amerikai elnök, valamint 2014-ben is megpróbáltak valamilyen ö, megoldást találni az ENSZ keretében. Mindezek az erőfeszítések mostanáig kudarcot vallottak. És sikertelen volt ö, a kísérlet, illetve az erőfeszítés szerintem. Nagyon is eljött az ideje annak, hogy valóban az elnökök konferenciájának fölhívjuk a figyelmét erre a problémára, hogy ezt fölkarolják, és valóban a következő lépéseket megtegyék. És ezért látják azt az ajánlatot, amely, vagy a javaslatot, amely előttünk van. Nagyon örülök annak, hogy az osztrák elnökség jelen van, hiszen ez az elnökök konferenciához fog jutni ez a kérdés, és ezt valóban föl fogjuk, kava, föl fogjuk karolni. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. Ezen kívül, ami pedig a módosítókat illeti, a módosítók benyújtásának határideje 28-e, 28-a 3 óra, tehát most pénteken, és a szakbizottságban pedig november 21-én fogunk szavazni erről a kérdésről. Nos, erről ennyit. És úgy látom, hogy most mindenki ismét szó kér, szót kérne, de hát a tolmácsok ideje le fog járni. Nagyon gyorsan akkor, tessék. Azt hiszem meg kell említenünk azt, hogy Famagusta polgármester helyettese is itt van, illetve Famagusta önkormányzatának is a, a képviselője itt van. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy megkapják a szót. De ha nem, akkor legalább mondjuk el, hogy itt voltak. Nos, nagyon gyorsan azt hiszem, hogy a következő lehetőséget nyitva kell hagyni. Fontosnak tartom, hogy ez a kérdés plenárisra kerüljön, vitára, illetve szavazásra. Ebben a házban eljárások vannak, a szakbizottságban szavazunk, és hogyha szükség van, akkor állásfoglalást állítunk össze, de a koordinátoroknak kell erről döntést hozniuk. Eljárhatunk úgy, ahogy elmondtam? Rendben. És akkor? Önöknek is. Önöknek is jó utat. Jó utat kívánok Európa Európa legszebb szegletébe, és ezt a szürke felhőket nézve mondom. És mielőtt lezárnám ezt a témát, szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, kiváló munkát végeztek ebben a témában is, mint minden más téma esetében. Néha elfelejtek köszönetet mondani, de most ezt megteszem. Nagyon szépen köszönjük a tényfeltáró misszió előkészítését, illetve az elvégzett munkájukat. Ennyit szeretnék elmondani. Illetve el kell mondanom azt is, hogy a polgármester helyettese Famagusztának itt van sorainkban. Sajnos nem tudom megadni a szót, mert tovább kell lépnünk, és mivel a ciprusi képviselők nagyon sokat beszéltek, ezért az összes időt megragadták. Nem a görögök, most nem a görögök igazából, hanem a, ciprus, a ciprióták. Köszönöm szépen, és akkor lépjünk tovább. Az éves jelentés következik, ez a következő napi rendi pontunk. Én vagyok a jelentéstevő, és természetesen mindig állok rendelkezésre. Tavaly a legfontosabb feladatunk az volt, hogy a különböző petíció benyújtókkal párbeszédet folytattunk, illetve tényfeltáró missziót hajtottunk végre. A környezetvédelmi kérdések, a víz, a hulladékkezelés, a környezet megóvása, ezek voltak a legfontosabb területek. Aztán a alapvető jogok, a szavazati jogok, a gyermekek jogai, a szabad mozgás, a szociális ügyek, mint például a munkakörülmények bizonyos tagállamokban. Az egyik célunk a szakbizottság részéről az volt, hogy szorosan együttműködjünk a jogalkotási bizottságokkal, és szerintem ez egyre jobban ment a mandátum során. Nagyon örülök annak, hogy nagyon sok közös meghallgatást szerveztünk, illetve gyümölcsöző volt az együttműködésünk. A Peti network márciusban hoztuk létre, és úgy tűnik, hogy nagyon hasznos volt ez az eszköz. Remélem, hogy ez növeli majd az együttműködést, és nagyon jó kiinduló pontot biztosít a szakbizottság számára a következő mandátum során. Ugye nem tudjuk, hogy itt leszünk, vagy nem leszünk itt, illetve milyen szerepet töltünk majd be. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak kiváló együttműködésért az év során. A petíciók mintegy egyharmadát a bizottsághoz tovább küldtük, véleményt kértünk, és egyre gyorsabb és gyorsabb a válasz, és ezért nagyon-nagyon meleg köszönettel tartozom. Várom a megjegyzéseiket, és természetesen továbbra is szoros együttműködést szeretnék önökkel. Célom az, hogy a plenárison decemberben vitázunk, illetve szavazzunk erről, és akkor most megnyitom a vitát a képviselőknek, az ányék jelentéstevőknek, hogyha valaki a ciprusi delegációtól szót kérne, akkor, illetve szeretne velem beszélni, akkor egy pár percen belül ezt megtehetik. Köszönöm. Soltész úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Igen, értem, hogy mennie kell, úgyhogy megpróbálom gyorsra fogni. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, illetve a dokumentum elkészítéséért de azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos tekintetben kritikus hangot kell, hogy megüssek. Szerintem a valós problémára kell összpontosítani, és ebben a tekintetben kritikusabbnak kell lenni. Igen, az igaz, hogy a petíciós szakbizottság egyre kevesebb petíciót kap évről évre, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy ennek hátterében a különböző országokban uralkodó jobb helyzet állna. Szerintem az ok valahol máshol keresendő. Nem tudom, hogy az emberi jogok területén ö, valóban kevesebb visszaélés lenne, Szerintem az emberek egész egyszerűen nem tudják, hogy, hogy a petíciót használhatják, hogy ez egy lehetséges eszköz, illetve esetleg nem bíznak a petíció ö, eredményességében. mert szerintem az lenne a lényeg, hogy ez egy hatékony eszköz legyen, between the own country and European institution. Illetve az, a saját országuk és az Európai Unió között kapcsolatot ö, alakítson ki. Itt nagyon sok aspektust megemlítettünk, nagyon sok különböző területet, ahol a munkánk eredményes. Időről időre az a véleményem, hogy a petíció benyújtója nagyon sokáig vár a bizottság válaszára, és ez bizony csalódásra ad okot. Illetve kétségek merülnek föl, hogy valóban hasznos ez a gyakorlat, és valószínűleg ez, ez olyan állampolgárok esetében történik meg, akik először hisznek, vagy hittek az Európai Unióban. Úgyhogy szerintem igenis többet kell tennünk, és valóban érvényesíteni kell a petíciókat. Ezen kívül fontosnak tartom azt is, hogy a, petíci, hogy a bizottság pontosabban fogalmazzon a válaszok során, kind of, of figures of, of inadmissibility as, as a majority principles. This is one way. And és ne arra hivatkozzon, hogy egy, egy-egy petíció ö, nem befogadható. Bizonyos esetekben azt látjuk, hogy politikai döntések állnak a háttérben, bizonyos csoportok minősített többségi szavazás áll a háttérben, de hát ennek nem lenne szabad így lennie, hiszen tiszteletben kell tartanunk a professzionális kritériumokat. Tehát nem jó az, hogyha politikai többség miatt születik egy döntés. Nem pedig a jogállamiság kritériumának értelmében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a hozzászólást. Mária úr. Köszönöm szépen. Nos, először is gratulálok a jelentéshez. Szerintem a legfontosabb kérdéseket érinti a jelentés, általánosságban pedig Természetesen vannak dolgok, amelyeket megváltoztatnék, de általánosságban egyetértek vele. Nagyon örülök a petíciós szakbizottság és az ombudsman együttműködésének, szerintem ez rendkívül fontos, és valóban így tudunk megfelelő védelmet biztosítani. Tehát valóban, amikor a mediátorral, az ombudsmannal együttműködünk, az az, amikor valóban eredményt érhetünk el. Ezen kívül vannak nagyon fontos kezdeményezések, például a Timmermanszúrral folytatott ö, eszmecsere, hiszen itt rendkívül fontos az, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket, és különböző kérdésekről, kérdésekre reagálhassanak. Ez fontos az állampolgárok számára, fontos az, hogy valamilyen csatornát találjanak Ami pedig Brexit, a Brexit kérdését illeti. Nagyon fontos kérdés, és természetesen itt most az Európai Unió és az Egyesült Királyság ügyéről van szó. De az Egyesült Királyság állampolgárai számára vannak olyan kérdések, amelyek nagyon fontosak, és ezzel a petíciós bizottsághoz fordultak. A kérdés pedig az, hogy a Brexit során az Egyesült, Egyesült Királyság az Európai Unió keretében marad el vagy sem, de nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk. Nagyon fontos, hogy a Brexit-tel kapcsolatban petíciókat lehessen benyújtani. A kérdés pedig az, hogy lesz erre joguk a jövő Egyesült Királyságában, a Brexit utáni időszakban, vagy sem. És szerintem nagyon sok mindent figyelembe kell venni, illetve a 92-ben hozott különböző döntéseket is, akkor ugye nem lehetett tudni, hogy hogyan alakulnak a dolgok, milyen ívet vesznek az ügyek, és amikor most előttünk vannak ezek a petíciók, akkor azokat komolyan kell venni. Ami pedig a jóléti kérdéseket illeti, ezekkel is foglalkoztunk ebben az évben, szerintem fontos, hogy folytassuk a munkánkat. Aztán ott van Spanyolország, ügye, az, az eltűnt gyermekek, ügye, a frankó rezsim illetve ut- során, illetve az után. Ez is nagyon fontos kérdés. Tehát összességében dióhéjban annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sok kérdéssel foglalkoztunk, emberi jogok, szabadságjogok, alapvető jogok, és valóban ez a széles és színes palett, spektrum nagyon jól mutatja, hogy milyen fontos a bizottságunk munkája. Commission? Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogom rabolni senkinek az idejét, meghallgattam az előző felszólalásokat, és még egyszer világosá vált a számomra, és szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos az önök szakbizottságának a munkája, hogy hidakat építsenek az európai intézmények és az európai polgárok között. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy rendkívül fontos munka, mi kiegészül további kezdeményezésekkel az állampolgárok irányában, de az önök munkája konkrétan nagyon-nagyon pozitív élmény a számunkra, ami a jelentést illeti elnök asszony. Az előzetes megjegyzésünk abban áll, hogy nagyon üdvözöljük ezeket a pontokat, amelyeket a jelentés említ, néhány gyakorlati jellegű kérdésről is van szó, az együttműködésről a parlament és a bizottság között, és ezt meg erősíthetem, hiszen mi koordináljuk a petíciókat a bizottság felé. Nagyon-nagyon fontos munka, amit együtt végzünk, ezt megerősíthettem. Természetesen a határidők mindig problémásak, és a minőséget mindig lehet javítani és természetesen fontos, hogy jobb válaszokat adjunk, adjunk ezekre a felvetésekre, ami a tímeket, a csapatokat, ami a témákat illeti, természetesen egyetértünk ezek fontosságában, hogy az állatjólét, a gyermekvédelem, a környezetvédelem, a Brexit, stb. Több olyan téma is van, amelyel kapcsolatban még tárgyalunk a parlamenttel, és az alapjogi karta is ide tartozik, és természetesen majd a plenárison erről még tovább folytatjuk a vitát, illetve különböző jogsértési ügyekben is aktívak vagyunk. Minden nap megpróbáljuk megteremteni az egyensúlyt egyrészt a között, hogy az Európai Uniós jogszabályokat érdemben végre tudjuk hajtani, másrészt pedig, hogyha ez nem lehetséges, akkor fontos a párbeszéd a, tá- a tagállamokkal, illetve azon tagállamok, amelyek olyan gyak- gyanúba keverednek, hogy adott esetben jogsértésről lehet szó, az esetükben fontos, hogy megadjuk nekik a lehetőséget, hogy érveljenek az ügyükben, megvegyék magukat. Ez tehát egy olyan dialógus egy olyan párbeszéd, egy olyan párbeszéd folyamat, amelyet a, a védekezés minden jogosultságával kell lefolytatnunk, tehát nagyra értékeljük még egyszer az önök munkáját. Nem csak a petíciók területén, hanem a tényfeltáró letogatások területén is, illetve a meghallgatások is nagyon fontosak, hiszen a meghallgatásokon is az európai kontinens hangját halljuk. Köszönöm szépen! Még tovább szeretném javítani az együttműködésünket önökkel a következő évben. Kedves kollégák, fél percünk van, a módosítók határideje 27-e 15 óra, november 21-én szavazunk, és mindenkinek kellemes estét kívánok!